kérdések az Európai Bizottságnak feltett kérdések, szabad foglalkozásokra vonatkozó cselekvési irányvonalak nyomon követéséről. Az első hozzászóló a kérdés megfogalmazója. És eh, Antonietta Jáni elnök asszonynak adom meg először, elnök úrnak adom meg a szót cara commissaria eh, tisztelt elnök úr tisztelt biztos asszony képviselők négy millió szabadfoglalkozású 11 millió munkahelyen biztos asszony Akkor a hozzászólónak adom meg a szót. Tehát 11 e, millió szabadfoglalkozási munkahely több mint 500 millió eurós forgalommal. Ezeket, a, ezt a kategóriát, a munkavállalói kategóriát védeni kell. Figyelembe kell venni problémáikat, és lehetővé kell számukra tenni, hogy hitelekhez jussanak, e, jelentős igazgat, közigazgatási terhek nélkül ugyanolyan támogatásokat lehetne biztosítani nekik, mint például a KKV-knek az európai pályázatoknál és a régiók pályázatainál is. A szakmai szövetségek szerepét sem szabadna alulbecsülnünk. 2014-ben már eh, néhány javaslatot megfogalmaztunk a szabad foglalkozásúak Európájának támogatása érdekében, nem csak azért, hogy jobb megélhetést biztosítsunk számokra, hanem hogy a nemzetközi szintre való emelés is megtörténjen. Most megjött az, el, eljött az ideje annak, hogy ezeket a, a, az ajánlásokat végrehajtsuk. Az Európai Bizottságot ezért kérdezem, hogy milyen mértékben kívánja támogatni ezt a folyamatot. Azt szeretnénk ugyanis, hogyha a biztos asszony jelentős mértékben támogatná a tervek végrehajtását. Kérem is önt, hogy tegye ezt meg, hiszen a jogalkotási javaslatainál számíthat a parlament jelentős részének támogatására a e kérdéskörben. Ez az a munkavállalói kör, amely az európai foglalkoztatást és az európai újrafellendülést jelentős mértékben pozitívan befolyásolhatja. Olyan fejlesztésekre van szükség, ahol a szabad foglalkozásúak nagyobb szabadságban kevesebb e, bürokráciával dolgozhatnak, nem pedig kevesebb demokráciában, ahogy mondták. A következő hozzászóló Gebhardt eh, kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A szabad foglalkozások nagyon fontosak, az Európai Unió társadalmainak gerincét képezik. Ezek a foglalkozások emellett igen magas képzettséget előfeltételeznek, általában az egészségügy, az igazságügy és más fontos területeken találhatók ezek a foglalkozások. Éppen ezért nagyon fontos, hogy gondoskodjunk róla, hogy világos szabályok legyenek érvényben, amelyek megfelelő biztonságot teremtenek, és ez ugye elengedhetetlen a foglalkozás minősége szempontjából. Tajáni kollégával én is egyetértek, szerintem is oda kell figyelni, hogy a bürokratikus szabályok ne harapozzanak el, ugyanakkor biztosítani kell, hogy a szolgáltatások magas minőségűek lehessenek ezeken a területeken. A képzésekre vonatkozó irányelv végrehajtásával kapcsolatosan épp most zajlik egy értékelési folyamat. Tudom, hogy a szabad foglalkozásokra vonatkozóan nagyon tüzetes vizsgálat történik, a kérdés, amely felmerül, és amelyre szívesen választ kapnék öntől, az, hogy ezen a területen mik az ösztönzők, illetőleg az önök szempontjából ennek az értékelési folyamatnak mi az értelme, mi a célja, és milyen tanulságokat akarnak majd levonni, milyen konzekvenciákat szeretnének levonni. Ezek azok a kérdések, amelyek bennünket is nagyon nagy mértékben foglalkoztatnak. Ahogyan elmondtam, arról szeretnénk gondoskodni, hogy ezek a szolgáltatások a lehető legmagasabb szinten valósuljanak meg, és a fogyasztók, a páciensek, mindazok, akik ezen szolgáltatásokkal élnek, biztosak lehessenek abban, hogy megfelelő minőségű szolgáltatásban részesülnek. Köszönöm. Köszönjük szépen Gebhardt képviselőnek. Szeretném megadni most a szót a biztos asszonynak, Bienkowska asszonynak. Elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen mindenkinek a lehetőséget, hogy kiemelhetem, mennyire fontosak a szabad foglalkozások Európában. Ahogyan hallhattuk, ezek a foglalkozások elsősorban a vállalkozói szellem szempontjából fontosak. Jogászok, építészek, és így tovább, ők mind-mind független vállalkozásokat hoznak létre, a saját készségeikbe ruháznak be, saját maguk viselik a kockázatokat, amelyek a gazdasági sikerrel egy, együtt járnak. Természetesen nagyon nagy, nagyon jó minőségű szolgáltatásokat is nyújtanak, éppen ezért az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy fontos külön foglalkozni a szabad foglalkozásokkal. A 2020-as vállalkozói terv keretein belül felkívánjuk mérni a szabad foglalkozásúak szükségleteit, vállalkozókként, üzletemberekként, ilyen például a készségek elsajátítása, a tudás elsajátítása, a piachoz és a finanszírozáshoz való hozzáférés, és így tovább. Egy külön munkacsoport jött erre létre, amely ajánlásokat fogalmazott meg, ezek az ajánlások a jelentésben is szerepelnek, egy olyan jelentésben, amely végleges formáját az év végén nyeri el, és öt tematikus blokk köré épül fel. Az első a vállalkozói oktatás és képzés, hiszen a szabad foglalkozásúaknak menedzseri készségekre és vállalkozói készségekre is szükségük van. Szeretném itt hangsúlyozni, hogy a szabad foglalkozásúak már most élhetnek a fiatal vállalkozók számára létrehozott Erasmus csereprogram adta lehetőségekkel. A második blokk a finanszírozáshoz való hozzáférést emeli ki. Itt is hangsúlyozni szeretném, hogy vannak olyan programok, mint a COSME, a Horizont 2020, amelyekből már most, el, amelyből már most részesülhetnek a szabad foglalkozásúak. A harmadik blokk a piacokhoz való hozzáféréssel foglalkozik. A negyedik keretében a szabad foglalkozásúak képviselői hozzájárulhatnak a szabályozási keret megteremtéséhez, azáltal, hogy segítenek megállapítani, melyek a legjobb gyakorlatok Európa szerte, és végezetül pedig az utolsó blokk célja az, hogy a szabad foglalkozásúak képviseletét európai szinten erősítse. A szabad foglalkozásúak képviselőit meghívjuk majd a 2015-ös KKV közgyűlésre is, amelyre Luxemburgban novemberben kerül sor az idei évben. Ezáltal a szabad foglalkozásról jobban tájékozódhatnak az új szabályokról. Ami a szabályozott foglalkozásokat illeti, mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy az Európai Bizottság jelen pillanatban egy átláthatóság és kölcsönös elismerési folyamatot indít e- el, melynek során együttműködünk a nemzeti hatóságokkal. Már most sikerült több mint 5000 szabályozott foglalkozást azonosítani az összes tagállamban és az összes ágazatban. Ez rendkívül hasznos dolog, hiszen már tudjuk azt, hogy a szabályozott foglalkozások nagy részét, illetve a szabad foglalkozások nagy részét már szabályozzák nemzeti szinten. Ennek révén azonban akadályok jönnek létre, és ez a foglalkoztatási lehetőségek kiaknázatlanságát eredményezheti. Továbbá az Európai Bizottság októberben elkívánja fogadni a belső piaci stratégiát, amelynek egyik főbb eleme az lesz, hogy a meglévő eh, szolgáltatási akadályokat lebontsuk, valamint lebontsuk azokat az akadályokat, amelyek a belső piac kiteljesedése útjában állnak, ezáltal javulna a szabad foglalkozásúak helyzete is. Amint elfogadjuk a belső piaci stratégiát, szívesen megvitatom önökkel ennek az elemeit, ez egy nagyon átfogó dokumentum lesz, amelyhez néhány új pontot is csatolunk. Köszönöm szépen a kérdést, és eh, várom a további eszmecserét a témában. Köszönöm time for for political groups on... Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig másfél percre Schwab kollégának adom meg a szót. Elnök úr, kedves kollégák, biztos asszony, szívből köszönöm a bevezető szabait, és azt, ahogy az európai belső piacon elképzeli a szabad foglalkozásúak helyzetét. Tájánikora nyilvánvalóan rávilágított arra, hogy az EPP frakció milyen jelentőséget tulajdonít a szabad foglalkozás minden verziójára. Aggaszt, hogy bizonyos szerződésszegéses eljárások bizonyos tagállamok ellen fogyasztópolitikai, fogyasztóvédelmi politikai jelleget kezdenek költeni. Ugyanakkor egyetértek önnel azzal is, hogy a mobilitás az európai belső piacon erősebb kell, hogy legyen, ezt e, erősebbé kell tenni, és a tagállamok számára világosá kell tenni, hogy ezek az intézkedések tehát lehetségesek-e vagy sem, úgyhogy nagy érdeklődéssel várom az Európai Bíróság döntését ebben az eljárásban. Ugyanakkor persze biztos asszony, az érdekünk elsősorban az, hogy a szabad foglalkozások jellegüknél fogva az önigazgatásuknál fogva megtarthassák pozíciójukat az európai belső piacon. Ön, mint a belső piac klasszikus részének biztos asszonya a digitális piacsal szemben lesz az, aki a szabad foglalkozásokat meg kell, hogy védje, és értő kiálljon. A szabályokat kell felülvizsgálni, amely a szabad foglalkozásokra vonatkozik, úgyhogy ezért remélem, hogy néhány hónapon belül ezt a stratégiát, a belső piaci stratégiát, amikor előterjeszti, abban szerepelnek a szabad foglalkozások is. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Most az SND frakció nevében Danti kollega kap egy percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, hölgyeim és uraim, a tudás a fejlődés motorjává kell, hogy váljon. A szabad foglalkozások pedig ebből a szempontból növekedési tényezőt jelentenek. A akkori, még akkor is, ha a közösség intézményei nem kellő figyelemmel fordulnak felé. Világos szabályokra van szükség, ezt a belső piacra vonatkozó adataink is megerősítik, és erre mutat az a tény is, hogy e szakmát gyakorlók még nem elég, ezt nem tudnak elég szabadon élni a lehetőségeikkel. A nemzetközi verseny kihívásainak is meg kell tudni felelniük, azaz csökkenteni kell a bürokratikus terheket. Olyan jogi kereteket kell teremteni, amely hatékonyan biztosít esélyeket. Úgy gondoljuk tehát, hogy nagyon jó az, amit a biztos asszony ma mondott, az irány, a jobb integráció és a megfelelő fejlesztés egyértelműen a támogatásunkat élvezi. Szociálisan is fontos. Köszönöm szépen. Az ALDE frakció nevében egy percben uh, Lökrép asszony fog... Madam Commissioner, from doctors to lawyers to... Tisztelt elnök úr, orvosok, építészek, jogászok, nagyon sokféle szabad foglalkozású dolgozik az Európai Unióban, és mindannyiuk számára nagyon fontos a 39. cikk. A következő évtől fogva a tagállamoknak bizonyítaniuk kell, hogy ezekre a szabad foglalkozású tevékenységekre feltétlenül szükség van az adott tagállamban, és hogy ezt milyen képzés után lehet betölteni a bizottságnak rendkívül szigorúan és nagyon pontosan kell meghatároznia, hogy mit nevez megfelelően alátámasztott oknak. Elnök úr, nagyon sok cseh mérnök egyszerűen, bürokrat, egyszerűen a bürokrácia falába ütközik, amikor Németországban akar dolgozni. Ez így nem tartható. Ezeknek a szabad foglalkozásúaknak lehetőséget kell nyújtania, hogy a mindennapi életüket jobbá tegyék, hogy megfelelően munkát találjanak. Ezek a munkavállalók egyszerűen nem élhetnek a szabad letelepedés és a szabad mozgás jogával, hogyha megtagadjuk tőlük a külföldi munkavállalás lehetőségét. Köszönöm szépen, Konstanz Lögrip következik. Másfél percet kap asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző mandátumban a néppárt nevében jelentéstevő voltam a szakképzettségek belső piacon történő kölcsönös elfogadása témakörben, tehát azóta azért harcolok, hogy könnyebb legyen elfogadni a különböző szakmai képesítéseket európai szinten. Ezért nagyon fontos számomra ez a szóbeli választ igénylő kérdés. A kulcs szó nem más, mint a mobilitás. A szakembereknek el kell jutniuk az Európai Unión belül oda, ahol szükségük van, ahol szükség van rájuk, hiszen így tudják a legjobban elősegíteni Európa gazdasági fejlődését. Az úgynevezett európai végzettségi kártya segítheti az európai polgárokat abban, hogy megfelelőképpen el tudják ismertetni a szakmai képzettségüket, és hogy egyértelmű legyen minden egyes tagállamban, hogy mire jogosítja fel őket az a képzés, amit elvégeztek. Szeretném megkérdezni, biztos asszony, hogy mi történik ezzel az európai képesítési kártyával, ugyanis nagyon sok szakma képviselői jelezték, hogy az ő szakmájukban igen üdvös lenne, hogyha lenne egy ilyen kártya. A mérnökök, az orvosok, a védőnők, a nővérek, a hegyi mentők, és még számos olyan kategóriát fel tudnék sorolni, akik fel tudnék sorolni, akik kifejezetten kérték, hogy legyen ilyen európai kártya. Köszönöm szépen, ott már Karasz következik másfél percben. Biztos asszony, tisztelt kollégák, már 2003-ban elfogadtunk közösen egy állásfoglalást a verseny szabályokat illetőleg, valamint a piaci szabályozást illetőleg, a közlekedés, illetve bocsánat, a szabad foglalkozásokra vonatkozólag, egyszerűen azért Tartottuk ezt fontosnak, mert a szabad foglalkozások a gazdaságunk stabilitását szavatolják, ugyanakkor azonban új kihívásokkal szembesülnek. Ezek a szolgáltatások főként a digitalizálódás és a globalizálódás miatt. Számunkra azonban egyértelmű, hogy a szabad foglalkozásokkal foglalkozók, a szabad foglalkozásúak sokszor egyetemi végzettséggel rendelkeznek, magasan képzett emberekről van szó, függetlenül működnek, saját maguk viselik a felelősséget, elfogulatlanok, semlegesek, és nem lehet őket egyszerűen egy kalap alá venni. Nagyon fontos szolgáltatásokat nyújtanak, és nem szabad őket összekeverni más foglalkozásokkal. Az összes régióban az összes polgár számára nyújtanak szolgáltatást méltányos áron. Hogyha szabályozásról beszélünk, ebben az összefüggésben el kell mondani azt, hogy mindenek előtt olyan szabályokra van szükség, amelyek szavatolják a szabadságot, a függetlenséget és a biztonságot. A szabad foglalkozásokat nem kell túlszabályozni, egyszerűen azt kell biztosítani, hogy ezek a polgárok szabadon, függetlenül tudjanak dolgozni. Nagyon szépen köszönjük ott már Karásznak. Most pedig eh, Szeléni képviselő következik egy perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó estét kívánok biztos asszony önnek, és eh, köszönöm, hogy eh, a kérdések körében foglalkozik ezzel a témával. Ez tulajdonképpen az egyik leg élénkebben vitatott kérdés, de a, a, a struktúrákat tekintve nem igazán szabályozott. A szabad foglalkozások képviselete igazából elég jó, a bizottság is méltányolja a a nemzetközi válás és a szabad foglalkozások finanszírozáshoz való hozzáférése a kérdés. Pont erre szeretnék utalni, és aláhozni azt, hogyha jobban megnézzük ezt a kérdést az Európai Unióban, például a hazámban, feltűnő, hogy nagyon gyakran nem ismerik el hogy milyen nehézségekkel küzdködnek ezek a, a szakmában dolgozók. Források, innovációs támogatások ez gyakran lehetetlen számukra. Kérem, ezeket kellene figyelembe venni. Köszönöm szépen. Szalini úr, a következő szénfeld, kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre szolgál az, hogy beszélünk erről a kérdésről ma a liberális, bocsánat, a szabad foglalkozások nem csak a munkaerőpiac szempontjából fontosak, hanem a szociális jelentőségük is nagy. A szabályokat, a szabályozást e területen külön kell választani más szabályozott foglalkozásoktól. Vannak olyan területek, ahol ezt a szabályozást tulajdonképpen teljesen fel kellene adni. A szakmai szövetségek nagyon gyakran befolyásolják a tagállamokat, és ez az oka annak, hogy az eddigi szabályozás Európában e területen még nem volt igazából elég sikeres, sőt épp ellenkezőleg. Vannak olyan szabályok, amelyek a különböző szakmákhoz való hozzáférést nem teszik lehetővé, elsősorban fiataloknak, és éppen ezért a, a munkanélküliség növekszik. Sokkal nehezebb a fiatalok számára egy-egy szakma végzése, gyakorlása. De befolyásolja ez az árakat is, hiszen a verseny korlátozásával egyre magasabbak az árak. Ezért lépni kell közösségi szinten, és a tagállamoknak is fontos, hogy megfelelő lépéseket tegyenek. Úgy gondolom, hogy ez a megfelelő irány, amilyen irányba most az Európai Bizottság halad. Köszönöm szépen, köszönöm azt, hogy mindenki betartotta a rendelkezésre álló időt. A következő felszólaló Takia asszony. Nem kértem ezzel a kérdéssel kapcsolatban időt, a következő témában szeretnék hozzászólni, elnök úr. Rendben, elnézést akkor emiatt a hiba miatt. Marias kollega akkor a következő hozzászóló. Úgy gondolom, hogy eh, a szabadfoglalkozások jelentős mértékben járulnak hozzá az Európai Unió gazdaságához. Több mint 4 millióan dolgoznak különböző ágazatokban, egészségügy, biztonság, 500 millió eurós eh, forgalmat biztosítanak, vagy akár ennél eh, többet is, de a válság őket is sújtja. Éppen ezért fontos, hogy a mobilitásuk, a elismerére is kerüljön, segítsük őket, a forrásokhoz való hozzáférés biztosítsuk. Több százan, több ezren dolgoznak a szabadfoglalkozások területén Görögországban is, és nagyon sokan már minden szociális biztonság nélkül maradva munkanélküliek és munkanélküli járadékot sem kapnak. A szabadfoglalkozásúak számára is kell szociális biztonsági intézkedéseket hozni, nem csak Görögországban, hanem az Európai Unió egészében, hiszen őket súlyosan érinti a gazdasági válság. Köszönöm. Evharisto Naprotis Marias. Eh, a teraz eh, proszę o podsumowanie tej debaty w imieniu Komisji Europejskiej. Pani komisarz Elżbieta Binkowska. bardzo proszę. Köszönöm szépen. Más nem kért szót a spontán hozzászólásoknál, úgyhogy a biztos asszonyi a szó. Biankovszka asszony parancsoljon. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a képviselőknek a támogatást, és köszönöm szépen a sokszor igen részletes kérdéseket. A vitához annyit szeretnék hozzátenni, hogy a bizottság maximálisan elismeri a szabad foglalkozásúak fontosságát a gazdasági tevékenységben, tehát mindenképpen oda fogunk figyelni rájuk a jelenlegi keretek mellett és a 2020-as vállalkozói cselekvési terven belül. Természetesen ki fogunk térni a szabad foglalkozásúakra, és a belső piaci stratégiánknak is fontos fejezete a szabad foglalkozású tevékenységek megerősítése. Megpróbáljuk az erre vonatkozó jogszabályokat is elfogadhatóvá tenni. András Schwab említette azokat a vitás kérdéseket, amelyek még fennállnak ebben a kérdésben, ezekkel is fogunk foglalkozni. A belső piaci stratégiáknak arra is irányulniuk kell, hogy a belső akadályokat megszüntessék a szabad foglalkozásúak szabad mozgásával kapcsolatban a szabályozott szakmák és szakemberek mobilitását jobban fel kell térképezni. Ezek a feltérképezések vagy helyzetelemzések minden egyes tevékenységi körre kiterjednek. A közös elemzési célkitűzések nem feltétlenül a szabályozott szakmákra vonatkoznak, hanem arra, hogy bizonyos tagállamokban bizonyos szakmák betöltését milyen diplomákhoz vagy képesítéshez kötik, és hogy ebben a tekintetben ne legyen semmilyen visszautasítás, vagy pedig ne legyenek nehézségek az adott képességek vagy készségek elismerésével kapcsolatban. A végrehajtási aktus már foglalkozik a fizioterapeutákkal, az orvosokkal és az ingatlan közvetítőkkel, és az IPC-n belül van most már lehetőség arra, hogy elinduljon a közös információs hálózat, amely az elkövetkezendő hónapokban már felhasználható lesz. Ez, ez egyébként konkrét kérdése volt Lögrip asszonynak. hogy a jó után mi következik, na most ez a közös piaci stratégia része. Nem fogok belemenni a részletekbe, mert azt hiszem, hogy lesz még számos lehetőségünk arra, hogy ezt megvitassuk, majd az orientációs vita után a bizottsági kollégiumban, miután elfogadtuk magát a belső piaci stratégiát. Úgy vélem, hogy röviden válaszoltam a kérdésekre. Lezárásképpen azt szeretném még elmondani, hogy a szabad foglalkozásúak rendkívül fontosak a belső piaci stratégia szempontjából. A modernizáció, az innováció valamint az akadályok lebontása ebben az ágazatban is prioritást jelent. És remélem, hogy a parlamenttel is együtt tudunk majd működni ebben a tekintetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, ezt a vitát.